megjegyzése bárkinek? Nem. Látok jelentkezést, akkor nézzük a keddet. A frakciókkal való egyeztetés után hat kodifikációs jelentést kellett volna kedden megszavaznunk, de ezt a frakciók el, el szeretnék halasztani. Van-e bárkinek ezzel kapcsolatban ellenvetése? A Duda jelentéseket így aztán csak januárban tudjuk majd megtárgyalni. Nagyon sok frakciótól kaptam kérést arra vonatkozóan, hogy tartsunk a bizottság munkaprogramjáról állásfoglalással kötött eszmecserét. A frakcióknak meg kell egyezniük egymással, hogy ö, ki akarja ezt a témát elővezetni, mert gyakorlatilag valamennyi frakció ezt benyújtotta, Lambert úr ugye pont ezt akarta megfogalmazni. Én ön után most Péter úrnak adok szót, és utána valakinek, aki esetleg ellen véleményt képvisel, gondolom ez fair eljárás, köszönöm, hogy elfogadják, akkor Péter úr. Presidente, come lei anticipato, il nostro gruppo... Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan előre jelezte, valóban a frakciónk amellett van, hogy januárban tárgyaljuk meg a bizottság munkaprogramjával kapcsolatos vita lezárását, hiszen az a legmegfelelőbb megoldás, hogyha a parlament véleményt nyilvánít a prioritásokkal kapcsolatosan. A szocialisták és demokraták is szeretnék kifejezni prioritásaikat ezzel a programmal kapcsolatosan. Köszönöm. Lamberts, úr, akkor azt hiszem ebben akart eleve felszólni, most akkor megkapja rendesen a szót. Euh. Tisztelt elnök úr, egyszerűen annyit akartam mondani, hogy szükség van arra, hogy ez a parlament szavazzon a bizottság munkaprogramjáról, ez egy nagyon fontos lépés lenne. Természetesen hallottam az elnökök konferencián, hogy a 2016-os munkaprogramról véleményt fogunk formálni, azonban eh, annak nem sok értelme, vagy 18 hónappal később fogalmazunk véleményt meg a bizottság munkaprogramjáról. Ezért azt kérem, hogy legkésőbb januárban egy állásfoglalásról szavazunk a bizottság munkaprogramjának témájában. Rendben. Január kért Pitella úr is. Ki az, aki Pitella úr javaslata mellett szeretne felszólalni? Nem szavazásról van szó. Most szava- szót szeretnék adni. Zémen úr? Pitala urat támogatólag kíván felszólalni? Egy ilyen felszólalást tudunk meghallgatni még. Ki kíván a Pitala javaslat mellett megszólalni? Felhasztott úr. Jó, hogyha januárban tartjuk ezt a vitát, mert de jó lenne, hogy ha a holnapi vita előtt ezt eldöntenik, és lenne állásfoglalás is. De mert most nem lenne jó itt karácsonyfát csinálni ebből a témából, és rágatni az igényeinket. 10-15-20 oldal, oldalban mindenki elmondaná a prioritásait. Legyen állásfoglalást, amit közösen kell majd megfogalmazni, és Pital úrral így egyetértek. Ez Gájer Gájer úr, pro vagy kontra kíván megszólalni? Igen, Pitala úrral szemben ellenvényt képviselve. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretném megtartani a régi eljárást egy mellette, egy ellene. Egyébként túl komplikáljuk ezt az eljárást. A bizottsági munkaprogram megtárgyalása nagyon komoly feladat, különösen mivel nem rendelkezik a parlament kezdeményezési joggal. Ugyanakkor idén különleges ez az év, hiszen állásfoglalásról nem volt szó, erre ezt nem tervezzük, hiszen csak november 1-én kezdte meg munkáját a bizottság, ezért nincs meg a lehetőség, hogy szeptemberben foglalást fogalmazzunk meg, úgyhogy szerintem az elhamarkodott állásfoglalásnak nincsen értelme. Leginkább munkát szeretnénk látni egy választási év után, és nem márciusban állást foglalni egy olyan munkaprogramból, munkáról, amelyet egyébként januárban már úgyis megkezd végrehajtani a bizottság. Úgyhogy fogjanak munkához, és ne legyen most állásfoglalás. Mm, nothing, kolléga úr. Az eljárási szabály értelmében kell eljárnom. Pitella úr januárt javasolja. Van egy Cimer asszony által benyújtott javaslat is, hogy most köves, ö, folytassunk erről eszmecserét, és adjunk ki állásfoglást. Én nekem meg kell adnom a különböző véleményeknek a hangot, tehát akkor azt, hogy mond most ellenvéleményt. Köszönöm szépen, hogy ezt tisztázta elnök úr. A frakcióm az utóbbi napokban többször is kérte, hogy a holnapi eszmecsere után, a bizottság nyilatkozatai után állásfoglalást adjunk ki most, decemberben. A következők az érveink emellett. Ez egy nagyon nehéz év lesz a bizottságnak. Minden frakció állásfoglalást adott ki a bizottsági súlypontokkal kapcsolatban, már is 2015-tel kapcsolatban, és volt már eszmecsere az elnökök értekezletén Juncker úrral, Timmermans úrral és a frakció elnökök már többszörösen tapasztalhatták, hogy a biztosok mire, hogyan reagálnak, és eleve nem csak az a feladatunk, hogy elfogadjuk a bizottság programját, hanem az úgynevezett killing listet, tehát a problémás témák listáját megvitassuk, és ezzel kapcsolatban megfelelően a véleményünket írásba adjuk, tehát bőven van okunk arra, hogy állásfoglást fogadjunk el. Ki szeretne Cimerman asszony, vagy Cimer asszony mellett az eredeti javaslat ellentétes értelemben felszólalni. Ez most még az eljárást. Több embert meghallgatunk pro és kontra. Hallottunk több pro felszólalást, egy kontrát, Parancsoljon. Igen, természetesen, hogyha akarunk valamit tenni a bizottság munkaprogramja kapcsán, akkor minél hamarabb, annál jobb. Tehát, hogyha még ezt decemberben megtehetnénk, akkor decemberben kell megtenni, ha januárban, akkor januárban, de mindenképpen, ha a hatást akarunk kifejteni, akkor azonnal lépnünk el. Ki kíván az eredeti javaslat ellenében felszólalni? Akkor úgy néz ki, hogy, hogy többen akarják azt, hogy szavazunk Cimmerasszony javaslatáról. Ki támogatja Cimmerasszony javaslatát? Ki van ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. Most Pitella úr javaslatáról szavazunk, ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Hát ellenőrzés kérnek? Legyen. Megnyitom az elektronikus szavazást. Wer Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Mit Ja haben 231, mit Nein 131. 231-121 arányban megszavaztuk Pitella úr javaslatát. Nézzük a szerdát. A zöldek a főképviselő alelnök asszony Törökországgal kapcsolatos álláspontját kérte a média jelenlétében. Én is említettem ezt a témát most. Ezzel a kéréssel kapcsolatban Harms asszonynak adok szót, hogy indokolja meg. Tisztelt elnök úr, köszönöm, hogy már ön magától is szóvá tette a problémát. Mindannyian, akik követtük a híreket a hétvégén Törökországból, megdöbbenéssel látjuk, hogy hogyan csap le a hatalom a kritikus ellenzéki újságírókra. Törökországban a sajtó szabadság már jó ideje romlik és szűkül. A kritikus újságírókat már korábban is vetettek börtönbe rendes jogállami eljárás nélkül, és ez tovább élesedett most, úgyhogy itt az ideje annak, hogy ezt sürgőséggel szóvá tegyük, erről beszéljünk ezen a héten, és a többi frakció vezető vel egyeztetés után, ebben a témában januárban pedig egy állásfoglalást is kérek. Jerik úr kíván a javaslat mellett pro felszólalni. Először is köszönettel tartozom a törökországi szólásszabadság melletti szavaiért. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Másodszorban ami tegnap Törökországban történt, az elfogadhatatlan, hiszen 13 faluban megállították az újságírókat, és azt látjuk az információk alapján, hogy mintegy 150 újságíró munkája veszélybe kerül mostantól karácsonyig gondolok itt az összes újságra, illetve televíziós csatornákra, nagyon fontos, hogy vagy egy nyilatkozatot adjunk közre, vagy pedig egy állásfoglalást annak érdekében, hogy ezt megállítsuk. Köszönöm szépen. Ki kíván az eredeti javaslat ellenében, kontra felszólalni, Namsdorf úr? Ich, ich will natürlich nicht dagegen sprechen. Nem akarok ellenében szólni. Én támogatom Rebecca Harms javaslatát. Csak azt szeretném hozzátenni, hogy erről most kell állásfoglalást elfogadni. Rebecca Harms csak vitát kért, én állásfoglalást is kérnék. Még azt is tisztáznunk kell, hogy fölvesszük napi rendre ezt a témát, nem hogy állásfoglalást fogadunk el. mit úr, parancsoljon. Na, Sie jetzt dagegen volt. Ön a javaslat ellenében kíván szólni, nem? Da frage ich mal, es hier irgendeinen, der gegen den... Van-e itt valaki, aki Rebecca Harms javaslata ellenében kíván érvelni. Elnök úr, részenként... Ki kíván ellenében szólni? Ha senki nem kíván ellenjavaslatot tenni, akkor szavazásra bocsátom Rebecca Harms asszony javaslatát, hogy ezt a témát ezen a héten napirendre tűzzük-e. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Most lehet arról beszélni, hogy ki szeretne állásfoglalást is elfogadni ezen a héten. Ki támogatja az állásfoglalás gondolatát most, a vita kapcsán? Még egyszer megismétlem. Arról szavaztunk, hogy lesz a napirenden erről szó. Most a következő szavazás arról szól, hogy az eszmecsere után állásfoglalást is kívánnak-e. Ki szeretne állásfoglalást elfogadni az eszmecsere után? Ki van ellene? Hát mikor máskor? Ezen a héten. Már azt megszavaztuk, hogy ez téma lesz most a héten. Most csak arról szavazunk, hogy legyen állásfoglalás. Hámszasszony. asszony. Ön erre a hétre vagy januárra kérte a vitát? Az, szerintem erről nagyon gyorsan kell véleményt formálnunk, de ö, ugyanakkor az is szempont, hogy, hogy hatást is elérjünk az állásfoglalással, és konszenzussal fogadjuk el azt. Tehát én a januári állásfoglalással is egyetértek, ha ezen a héten megvitatjuk azt. Jó, ez nem volt egyértelmű. Na, minden igény elhangzott, a témáról lesz szó, és januárban pedig állásfoglalást fogadunk el. Erről szavazunk most. Ki támogatja, hogy januárban fogadjunk el állásfoglalást a törökországi médiaszabadságról? Ki van ellene? tartózkodásokat számoljuk, világos, elfogadtuk. Az ICR frakció, ez ECR frakció szeretne szavaztatni a pal palesztin független államiságról csütörtökön szavazni, illetve csak csütörtökön szeretne szavazni, mit úrnak adok érvelésre lehetőség. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, úgy gondolom, hogy mindenki egyetért azzal, hogy ez kényes kérdés, több időre van szükség, hogy tárgyaljunk az állásfoglalás kompromisszumairól. Ezért az a javaslatom, hogy terjesszük ki 11-ére szerdára a határidőt, ezen a héten szavazzunk, de csütörtökön. Köszönöm. Ki kíván Messerschmidt úr javaslatával egybehangzóan megszólalni. Ki kíván ellene érvelni? Parancsoljam. Already delayed the vote from one month. Már így is elhalasztottuk ezt a szavazást a múlt hónapról erre a hónapra. Ez azt jelenti, hogy kellő mértékű idő állt rendelkezésre, hogy egy közös állásfoglásban megegyezzünk. Tehát az helyes eljárás, hogyha a mostani ütentervet követjük, hiszen ezt tartottuk eddig szem előtt, elutasítjuk tehát azt, hogy csütörtökön szavazzunk ebben a témában. Szerintünk szerdán kell szavazni, ahogy az eredeti üdemtervben ez szerepelt. Akkor Messerschmidt úr javaslatáról szavazunk. Ki ért egyet Messerschmidt úrral abban, hogy csütörtökön szavazzunk csak a témáról? Ki ellenzi Messerschmidt úr javaslatát? Ich. Tartózkodók. Elutasítottuk Messerschmidt úr javaslatát. Akkor az eheti munkarendet véglegesíthetjük a változásokat átvezetjük a napirendbe. És rátérünk Ayuza, Ayuza asszony jelentésének megvitatására a veszélyeztetett vadonélő állat és növényfajták nemzetközi kereskedelme témában. Nincs jelen Ayuso asszony, ezt a transz